ezzel lezárom a vitát. Nem csak a vitát zárom le, hanem a mai ülést is. De még be kell jelentenem, hogy holnap csütörtök.